legitim katonai célpontok lehetnek Iránban ezek a helyszínek. Sajnos folyamatosan háborús helyzetek alakulnak ki ezen térségben. Köszönöm. Thank you very much. Now for one... Köszönöm szépen. Egy percben Kobidus úrnak adom meg a szót. Főképviselő úr, kedves kollégák! Amikor azt látjuk, hogy Irak és Irán hogy ö, ö, milyen magatartást tanúsít, mi a helyzet, az egy általánosabb képnek a tünete. Egyre több beavatkozást, egyre több destabilizációt, egyre több autoritár e, e, e, országot látunk. Közel-keleten, Irán és Irák, Irak észak felé, Oroszország közelében, de a világ minden térségében ezt látjuk ezek a rendszerek egyre inkább ambiciózusak. Az Egyesült Államok úgy viselkedik, mintha ebben a régióban kivonulna, és több a NATO-tól, Európától vállalna, vál, várna nagyobb szerepvállalást. és erre valóban a szükség is van, meg kell erősítenünk saját stratégiai autonómiánkat, hiszen a saját szomszédságunkról beszélünk, alelnök úr az AFED-ben ő nagyon nagy meggyőzően beszélt arról, hogy ha az EU szeretne globálisan szerepet vállaló féllé válni, akkor elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy saját szomszédságában stabilitást teremtsen, és itt az idő, hogy ezt a jövőképet megvalósítsuk. Elnök, köszönöm szépen, Santos asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen. E- az év elején a közel-kelet oldalú támadást élt meg. Szulajmáni tábornok illegális kivégzése kapcsán, ami óriási hiba. Miért került erre sor? Vethetjük fel a kérdést. Nos, Ukrajna állítólag véletlenül lelőttek rögtön ezt követően az ukrán utasszállítót, Eh, Európának most biztosítani kell azt, össze kell szedni magát, és eh, eh, el kell követnie mindent annak érdekében, hogy párbeszéd induljon az emberi jogok védelme érdekében. Irán megszüntesse azoknak az elnyomását, akik az utcára vonultak és reformokat követelnek. Valóban egy geopolitikai érzékeny helyzet alakult ki, ezért örülök annak, hogy a fő, klubpolitikai képviselői megerősített mandátumot kapott. Túl sok időt töltöttünk, telt el azóta, hogy, hogy ezzel a helyzettel elkezdtünk foglalkozni. Ez a világ számára is, Európa számára is túl nagy időveszteség. Úgy gondolom, hogy meg kell védenünk az alapelveinket. Elnök, köszönöm szépen. Azbáni képviselőnek adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm. Az iraki-iráni események az utóbbi időben azt mutatják, hogy mennyire törékeny a világ stabilitása, és az eszkaláció soha nincs távol. Ráadásul azt is fel kell ismernünk, hogy az Európai Uniónak össze kell fognia, össze kell, egy kézbe kell vennie saját erőit, egy hangon, egy hangon, egy üzenetel kell megszólalnunk, komoly katonai képességekkel. Fontos, hogy az EU törekszik arra, hogy a nukleáros megállapodás élőben maradjon, ugyanakkor figyelmeztetnie is kell Irán. Irán megmutatta, hogy eh, eh, az Európai Unióként eh, biztosítanunk kell azt, hogy az iráni tüntetők hangja, hangját meghalljuk, és felszólítom, felhívom főképviselőt arra, hogy kezdeményezzen párbeszédet az USA és Irán között. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ebből a veszélyes helyzetből kilábaljon. Köszönöm, elnök asszony. Egy percben megadom a szót Bütikofer képviselőnek. Thank you, President. High Representative. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Realizmussal kezdem. Gyengék vagyunk ebben a konfliktusban, a szerepünk csekély de hogyha komolyan akarjuk venni a felelősségünket, akkor össze kell tartanunk, és jól kell koordinálni. A koordinációt pedig az ön kezébe helyezni. Kiállunk az iráni atommegállapodás mellett, ugyanakkor el kell ítélnünk az iráni agressziót, agresszív külpolitikát. Hogyan lehet ezt a megállapodást életben tartani? Úgy nem, hogy nem akarjuk működő képessé tenni az index -el. a bizottság lépjen ebbe be, tegyen bele tőkét és váljon partnerévé. És eh, még egy dolog, amiről beszélnék, vannak sötét felhők az égen, ugyanakkor van egy remény sugár, az az iráni polgárok akarata, illetve a közelmúltban az irakiaké. A mi kötelességünk az, hogy szolidaritást mutassunk velük. Thank you very much. Now for one minute. Köszönöm, most pedig egy percre Kempa képviselő kap szót. Elnézést, én hív, követtem el hibát Mayer úr először, és utána jön ön képviselő mondja, Mayer úr egy perc. Thank you, Mrs. President. Dankeschön. Also, was... Köszönöm. Amit most meg tapasztalunk, azt hiszem egyfajta ego színjáték mindkét oldalról, mégpedig nagyon veszélyes színjáték mindkét fél bel politikai okokat követ azért viselkednek úgy, ahogy az USA, ott még a demokraták sem ö, kritizálják ezen állítólagos a megölését. Iránban meg kell néznünk a, azt, hogy a rezsim azt akar, hogy az emberek nyugodtak maradjanak az utcán, és így az amerikaiak mind, támadása mindkét félnek kapóra jön. Az, hogy aztán még ott van ezen utasszállítógép szándéktalan lelövése. Trump októberben választások elébe néz, és az amerikaiak szeretik az ilyenfajta erős kezet, az akcionizmust, amikor terrorizmus, terroristák ellen lépnek fel. A terroristák ellen kemény kézzel kell fellépni, mondják, és az iráni rezsim pedig számíthat a lakosság a szolidaritására, amely egyébként nem őrizni meg már sokáig ezt az antidemokratikus rendszert. Köszönöm, Mayer úr, elfogad egy kék kérdés, kék kártyás kérdés Butikofer úrtól. Igen, akkor Butikofer úrnak adom meg a szót. Mayer. Mayer úr, ön az ukrán repülőgép lelövéséről az imént a PEH összefüggésében értekezett. Itt polgári áldozatok vannak, és elnézést kell kérni ezen szóhasználatért itt a plenáris ülés teremben. Egy ilyenfajta eseményt nem lehet peknek minősíteni, ez rendkívül cinikus. Mayer, now you have said. Mayer úr, 30 másodperc van, hogy válaszol. Bütikofer, Sie sollten vielleicht... Bütikofer úr, talán az értelmét kell a beszédemnek meghallania, hiszen a PEC az azt jelenti, hogy ez egy véletlen lelövés volt, tehát kérem, hogy ne használja eszközként az áldozatok ügyét az ön ö, politikai színjátékai céljaira. One minute. Most pedig egy perce Kempa kap szót. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Súlyos, komoly a helyzet, de a helyzet az, hogy itt az Európai Parlamentben szólhatunk arroganciáról, lehetünk, szólhatunk ignoranciáról, a vitát semmiképpen sem fémjelzi az optimizmus, ugyanakkor az EU-nak sok lehetősége van, nem csupán diplomáciai jellegűek, hanem humanitárius segítségnyújtás is, vagy fejlesztési segítségnyújtás. Nos, ebben a helyzetben azt láthatjuk, hogy a katonai missziók elhagyták Irakot, NATO és a szövetségesek missziói. Most azt láthatjuk, hogy az országnak igenis szüksége van segítségre az iszlám elleni, állam elleni küzdelemben. Már az előző ciklusban elfogadtunk itt egy állásfoglalást, a hezidák ügyében, a keresztények helyzetét, illetően akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Be kell avatkoznunk, segítenünk kell őket. A katonaság, a hadsereg kivonás onnan szerintem nem helyes. Az ilyenfajta fellépés nem helyes. Hatalmas feladat járul az, hárul az Európai Unióra, azért is, mert Oroszország közel-keleten jelentős befolyással rendelkezik. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig Botenga kap szót egy percre. Oui, merci. Ben, Donald Trump. Köszönöm. Donald Trump-tól félünk itt Európában. A harmadik világháború hashtag négy napig az egyik legnépszerűbb volt Twitteren, és ön pedig nem ítélte el az amerikai elnök illegális fellépését, amit nem értek. Európa tegyen többet, mondják. Tudják-e, hogy az európai államok beavatkoztak Afganisztánban, Irakban, Szíriában? Látták ennek a sikerét, illetve katasztrófáját? Ebből akarnak többet, még több ilyen katasztrófát? Ne tegyük magunkat nevetségesé, hogyha a polgárokat meg akarják nyugtatni valóban, akkor kezdjük a NATO-val, ami ennek a háborús logikának a része, hogyha Irakot akarjuk segíteni, akkor akkor tartsuk be a parlamenti döntést, miszerint távozzanak a csapatok. Irán esetében pedig függesszük fel a szankciókat, amely szegényé teszi a népességet. Köszönöm, most pedig egy percre Peten úr kap szót. Köszönöm karácsony előtt. Én azt mondtam ebben a parlamentben, hogy az atommegállapodás Iránnal halott és egy B-tervre van szükség. Borel úr, eh, nem öröm számomra azt mondani, hogy igazam volt. Az EU-nak fel kell ébrednie. Az iráni atom megállapítás nem a békéhez és a biztonsághoz eh, járul hozzá, hanem éppen az ellenkezőjéhez. Amerika kilépett, Irán eh, újra elkezdte, elindította a centrifugákat, a vitarendezési mechanizmus beindult, Irán pedig bosszúval fenyegetőzhet, fenyegetőzhet fertőzik. A kereskedelem, eh, a, a, Washingtonnal kell a barátságot újraépíteni, nem Iránnal, eh, ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. A B-tervnek eh, azt is tartalmaznia kell, hogy eh, Irán nem támadhatja proxikkal az Egyesült Államokat. Eh, ezt követően az EU teheti azt, amit eh, legjobban tesz, nevezetesen kereskedik. El kell ismernie azt, hogy csak az Egyesült Államoknak van meg az erőforrása és a katonai ereje, hogy alternatívát mutasson fel az atommegállapodás mellett. Köszönöm és most pedig Tobe úr következik. Tolman, höga representanten. Köszönöm, elnök úr, főképviselő, elnök asszony, főképviselő úr. Sor került erre a légi incidensre, ahol is 176 személy veszítette életét. Együttérzésünkről biztosítjuk az érintetteket, az áldozatok családtagjait, és 17 en svédek voltak. Jobb lenne erőteljesebben elítélni a repülőgép lelövését. Itt főként az érintett országoknak kellene hallatni hangjukat mert a családtagoknak joguk van tudni, hogy mi történt, joguk van a kártérítéshez. Iránban egyre több a tüntetés. Az Európai Uniónak támogatnia kell a reformista és demokrata erőket az országban. Köszönöm. Thank you now for one minute. Most pedig egy percre Küteland asszony kap szót. Szentant Főképviselő úr, az iráni biztonsági helyzet meglehetősen problémás. Gyakorlatilag a háború peremén állunk. Irán és az Egyesült Államok közötti kapcsolat mélypontján van, az EU-nak pedig tennie kell annak érdekében, hogy csökkentse a feszültséget, és kifejezte, kidolgozza saját Irán politikáját, amelyben világosá tesszük, hogy szeretnénk, ha békés jövőt élne meg Irán, amelyben tiszteletben tartja a demokratikus jogokat. A múlt héten véletlenül lelőttek együtt a szállítógépet, 176 utas vesztette életét. Ennek az volt az oka, hogy feszültség alakult ki ugyanebben az időszakban az USA és Irán között. 17 olyan utas volt a gépen, aki svéd állampolgár volt, egy részük fiatal és gyermek. Követelnünk kell a maradéktalan kivizsgálását ennek az ügynek, a tagállamoknak követelnünk kell ezt, és a családokat teljes mértékben el kell látni a megfelelő információval, Eh, kompenzációt kell fizetni nekik, és mellettük kell állnunk ebben a tragédiában. Elnök, Porit úrnak adom meg a szót egy percben, akkor Porit asszonynak. Főképviselő úr, eh, az iráni, amerikai és brit háromszög feszültségében úgy gondolom, hogy az Egyesült Európának, az EU-nak kell eh, fellépnie moderátorként, közvetítőként jó sok európai polgárt tartanak bebörtönözve Iránban, egyik választóm is négy éve börtönben van. Igazándiból Irán túsz politikát folytat, az említett hölgy férje ma itt van a parlamentben, és holnap is itt lesz, és szeretném, hogyha mindannyian elfogadnák meghívásomat arra, hogy találkozzanak velem és vele. Szeretném, hogyha önök is mindannyian a szereteikre gondolnának elsősorban. Az emberi jogok nem csak fontos ügyek, nem csak jó, ha vannak, hanem olyan érték, az emberi jogok értéke, amelyről semmi körülmények között nem lehet soha lemondani. A helyzetet pedig meg kell oldani Iránnal. Elnök, köszönöm. Másfél percben megadom a szót Gregorová képviselőnek. Uh, Köszönöm, elnök asszony. A Iránban békés büntetőket uh, uh, öltek meg, miközben terrorista tevékenységeket támogatnak és finanszíroznak. Um, itt azonban nem lehet csak egyszerűen nemzetközi felhördüléssel megakadályozni semmit az a politika, amelyet az Egyesült Államok szokott folytatni, nevezetesen, hogy megdönti a rezsimeket, e, ez nem old meg semmit, nem szokott semmit megoldani. A e, katonai beavatkozásokkal való rezsim döntés, rendszer döntés a legrosszabb megoldás. Ennek világosnak kell lenni az amerikaiak szemében. A rakéták nem e, stabilizálják ezeket a régiókat. A stabilitási megállapodások sokkal sikeresebbek szoktak lenni. Az európaiak nem is fogják támogatni az iráni katonai beavatkozást. Mi a békés tünteteket támogatjuk, és támogatjuk azt, hogy legyen békés együttműködés, gazdasági együttműködés Iránnal, természetesen az emberi jogok betartása a feltételével. Köszönöm, mondja az elnök, egy percben Szárdon el a maga szót. E Nos, az iráni ö, ö, ügyek után az iraki helyzetben azt látjuk, hogy Európa nem egységes hangon szólalt meg. Ö, sokkal világosabban kell ezzel az ügyel kapcsolatban állásfoglalnunk európaiként. Szulajmánit egyfajta hősként mutatták be, állították be, még Európában is meglehetősen nagy volt a hallgatás azzal kapcsolatban, hogy például lelőtték az ukrán utasállító gépet több mint 170 polgári áldozattal. Nem beszélnek a bagdadi amerikai nagykövetséggel szembeni támadásról sem, Irán ebbeni felelősséget sem firtatják túl sokan. Ezrek vesztették el az életüket, ezreket zártak börtönbe és Eh, kínoztak meg, Irán eh, cenzúrázza az internetet. Eh, teljesen egyértelmű, hogy finanszírozták, Irán finanszírozta a terrorista tevékenységeket határon kívül, és ennek ellenére Mogherini asszony főképviselőként tavaly iráni magas szintű képviselőkkel tárgyalt, anélkül, hogy ezeket az ügyeket felvetette volna. Eljött a pillanat, hogy följük a figyelmet arra, hogy az emberi jogok sérülnek Iránban. kuloglu egy percben. Morali úr meglepett egy kicsit a beszéde, mert elfelejtett néhány dolgot. Ki lépett vissza az atom megállapodástól? Trump úr. Ki ölte meg, ölette meg Szulajman urat? Trump úr. Ki az, aki fenyeget teheráni filmigronósokat, is. hát az a megtiszteltetés ért, hogy abban olyan országból érkeztem, ahol amelynek a miniszterelnöke egyedüli, aki nyíltan támogatta a gyilkosságot. Persze Johnson úr és Netanyahu úr mellett az én hazám miniszterelnöke tette ezt. Persze, hogy nyomást kell gyakorolni Iránra, hogy tiszteletben tartsa az atommegállapodást és demokratikus jogokat biztosítson polgárainak. De nyomást kell gyakorolni, és bírálni kell, és államokat is. Ellenkező esetben Trump úr a, hát úgy veszi, hülyére vesz bennünket, Borelli úr. Köszönöm szépen, egy percben Mandel képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, tisztelt képviselőtársak. Először arra kell gondolnunk, mi különbözteti meg egyes álmokat Irántól. Irán milyen tartalommal bír számunkra az atom megállapodás, és mit tehet az Európai Unió? Ezek a kérdések. Az Egyesült Államok egy ősrégi demokrácia, amely működik, Irán pedig egy totalitáris rendszer, amely újra és újra megsérti az emberi jogokat. Meglep engem, hogy ebben a házban a bal és jobb oldali populisták a kettőt egy mércével mérik. Ugyanakkor Irán nemzetközi megállapodás alanya is, amelyet mi kötöttünk meg, az atom megállapodás. Rendkívül fontos, hogy az atom fegyver fejlesztést megakadályozza, és ezt a mechanizmust is tartalmazza, amelyet alkalmazhatunk erre. Arra kell figyeljünk, hogy az Európai Unió azt tegye, amit az osztrák külügyminiszter Alexander Schenberg javasolt, egy inga diplomáciát lehetővé téve az USA és Irán között, mert beszélni jobb, mint lőni. És Mit javaslunk, eh, mi ajánlunk egy tárgyalási helyszínt, Borelli úr vegye ezt figyelembe, és eh, vegye komolyan ezt a kérdőt, mert biztonságpolitikánk szempontjából jelentős. Köszönöm, most egy percben közter képviselő. A legfőbb felelős a közelkéti helyzetért az olyatollak diktatúrája. Szulajmáni parancsnok nagyon sok terrortámadást tervezett meg és hajtott végre. Ő volt a felelősség, felelős az, a, er, a bátor irániak ö, demokrácia tüntetésének erőszakos leveréséért és egyéb bűncselekményekért. Az iráni rezsim homofób és antiszemita Izrael állam elpusztítása kifejezett célja Iránnak. Mi európaiak ezzel fel kell lépjünk határozottan. Szulajmáni megölése nemzetköziek szempontból, ők szempontjából kérdéses. Eljött a diplomácia órája, az atomegyezményt meg kell védeni, a Trump kormány pedig múltveteres megoldásokat kell alkalmazzon, ki kell álljunk ezeket a tüntetőkért Iránban, akik egy szekuláris országért és az emberi jogokért tüntetnek, és az életüket kockáztatják Teherán utcáin. Mács. Köszönöm. Egy percben. Geta úr. Még mielőtt feltennénk magunknak azt a kérdést, hogy mit is tegyünk, lássuk azt, hogy mi a helyzet az új közelkeleti kontextusban. Gyakorlatilag a a tragédia a Boeing lelővésével kapcsolatban még a saját határain belül is diszkreditálta ezt a rezsimet. Egy teokráciáról beszélünk, és a szíriai helyzetnek is okozója. Törökország is problémás helyzetet tölt be a régióban. Tehát mit tehet Európa? Nem fogjuk meggyőzni sem az Egyesült Államokat, sem. Ne haragudjon, egy pillanatot várnunk kell, mert valamilyen hiba csúszott a rendszerbe. Rendben. Most folytathatja. Elnézést kérek. Rendben. Most rendben van, jól működik a rendszer? Rendben, oké. Okay. Akkor az elejéről kezdem. Tehát még mielőtt feltennénk azt a kérdést magunknak, hogy mit is tegyünk, nézzük meg, hogy milyen helyzet alakult ki a közel-keleten az iráni um, rezsimet uh, hazájában, Irakban uh, is uh, diszkreditálták, még a Boeing lelövése miatt is. Tehát a teokrácia beleszólt a szír helyzetbe, és Oroszország nagyon egyedül van az, a közel-keleten. Mit tehet Európa? az biztos, hogy nem fogjuk meggyőzni sem Iránt, sem az Egyesült Államokat, sem Oroszországot, hogy megváltoztassák a hozzáállásukat, és közös diplomáciai erőfeszítések nélkül nem fogunk tudni semmit sem elérni, de el kell mondanunk azt, hogy azért nem lehet a kompromisszumot, a nukleáris kompromisszumot semmibe venni, és Assad is a vesztébe rohan, hogyha nem akar valamiféle kompromisszumot és elképzelhető, hogy az egész helyzet a földközi tengerre is kiterjesztődik. Köszönöm szépen. Egy percben Hán asszony. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves képviselőtársak! Embereket célzottan megölni, az tiszta barbárizmus, kultúrák elpusztítása vannak fenyegetése is az. Szulajmányi tábornok megölése megsérti a nemzetközi jogot, ezt nyíltan ki kell mondani. Mi európaiak háborús szakértőkből békeszakértőké lettünk, és a politika bizony elbogik, ha nem tudjuk az értékek mentén folytatni. A nemzetközi jogot be kell tartani, a nemzetközi szervezetek és a megállapodások tiszteletben tartása rendkívül fontos, különösen a közel-keleten, különösen most az Iránnal kötött atommegállapodást megmentés érdekében. A cél nem America First, vagy nem Európa, Europe First, hanem mi együtt, közösen tudunk most előrelépni. Nincs idő, hogy a régen megtanult dolgokat megint elfegessünk. Béke csapásokra van szükség, nem háborús csapásokra. Közös politika kell, amely közös erőkre támaszkodik, közös értékekre támaszkodva, közös célok érdekében. A geostratégiai kérdésekben, környezetvédelmi, klímakérdésekben, mert hogy ketyeg az óra, és csak közösen van erőnk, ez Európára, az EU-ra és a Transatlanti Szövetségre is érvényes. Thank you very much. Uh, Will... Köszönöm szépen. Elfogadná egy kékkártyás kérdést uh, Tomac úrtól? Öné a szó. Tessék. Köszönöm szépen. Elmondtuk, illetve elhangzott az, hogy Szulejmáni meggyilkolása barbár uh, gyilkosság volt, Ön szerint ez valóban túl kevés? Hát hiszen egy terroristáról beszélünk. Ön szerint Szulajmáni terrorista, vagy nem? Hán asszony, 30 másodpercben adhat választ. Köszönöm a kérdését. Az a véleményem, hogy nemzetközi jogot sértette ez a cselekmény, és itt a plenárison nem lehet bírói szerepet vállalunk a plenáris ülésen, ezt mindig feltettem magamnak, folyton felmerül a kérdés itt bennem. Az tény, hogy nemzetközi jogot megsértették, ezt nyíltan ki lehet mondani. Thank you now for... Köszönöm szépen, most pedig egy percben Hakarainen úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Irán, amit az iszlámisták irányítanak, jelen pillanatban most nagyon jelentős fenyegetést jelent. Irán mindenhol a régióban terjeszkedik katonailag. Irán két célkitűzést tűzött ki, az egyik atomfegyvert készíteni, erről egyébként láthatóan nem mondott le, a másik pedig Izrael elpusztítása. Ennek következtében az atomfegyverhez való folyamodás rendkívül aggasztó perspektíva. Biztos vagyok benne, hogy Izrael sem fog ölbetett kézzel ülni a régióban ezt a fejleményt nézve. Nem tudom, mennyire jó, hogy Európa beleavatkozik a jelenlegi helyzetbe, amikor elfogy az olaj ebben a régióban, akkor nem marad más, csak a tankok. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Zovko asszony kapszott. Köszönöm, elnök asszony! Az új év első hónapjában mindannyian váratlan eseményeket látunk a közel-keleten és máshol is. Kb. 3000 katona 19 európai tagállamból, akik Irakban vannak állomásoztatva, az Európai Unió biztonságát is védik. Az iraki és iráni helyzet rendkívül aggasztó, az eszkalációt el akadályozó erőfeszítéseket üdvözölni kell. Nagyon fontos, hogy lehetővé tegyük a párbeszédet, ösztönözzük a diplomáciai csatornák megnyitására a feleket, és a közös átfogó cselekvési terv védelmét kell az Európai Uniónak támogatnia. Az iraki kapcsolataink stabilak kell, hogy maradjanak és aktívak. Miután nagyon sok csapást szenvedett el az ISIS destruktív tevékenysége következtében. Egy bagdadi látogatásban vettem részt a múlt évben, és nagyon érdekes volt látni, hogy a rendkívül sérülékeny béke milyen könnyen össze tud omlani. Kérem önöket, főképviselő úr, hogy mindent tegyenek meg a diplomáciai csatornákon keresztül, hogy az Európai Unió közvetítő szerepet tudjon betölteni ezen aggasztó helyzetben. Köszönöm, most pedig egy percben Jones asszony kap szót, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Megint Donald Trump nem érti a geopolitikai helyzetet, és emiatt egy nagyon veszélyes helyzet alakult ki Szulejmáni meggyilkolását követően. Sajnos az ukrán gép lelövése sem javított a helyzeten, és ezúton szeretnék az áldozatoknak áldozatok emléke előtt tisztelegni. Az Egyesült Királyság miniszterelnökének részéről is nagyon kemény szavak hangzottak el ebben az ügyben a mai napon. Az Egyesült Államok nem kellett volna kivonuljon az iráni nukleáris megállapodásból. Johnson úr pedig arról beszél, hogy egy Trump megoldásban kell gondolkodnunk. Ez szerintem nagyon veszélyes, és ráadásul az összes ország emberi jogai is kockán forognak, főként a legszegényebb területeken, és főként a legkiszolgáltatottabbak esetében a nőkre és a gyermekekre gondolok. Köszönöm szépen. Most egy percben Grossály képviselő következik. Köszönöm szépen. Az Irán és az Egyesült Államok közötti feszültségek az egész világ stabilitását aláshatják. Az, hogy az Európai Unió nem látványosan lép fel, az most már egyre egyértelműbb, és nagyon sajnálatos is. A nukleáris megállapodást életben kell tartani, akár milyen helyzetbe is kerülünk, mert hogyha e tovább eszkalálódik a helyzet, akkor iráni rakétákkal kell majd szembenéznünk, és egyre nagyobb lesz a migrációs nyomás is. De még akkor is, hogyha a tárgyalások folytatódnak Irán és az Egyesült Államok között, akkor is az Európai Uniónak megfelelő szerepet kell ebben vállalnia, mert ennek az Európai Unió a energiabiztonságára nézve is fontos hatása van. A földgázpiac, a, fő, a kőolaj piac szempontjából is fontos cél ez. Mi ugye 2050-re színmentes gazdaságot szeretnénk kialakítani. Köszönöm szépen! Köszönöm. Most Lici képviselő következik egy percre. Kedves kollégák, kedves elnök úr, alelnök úr, az instabilitás, amelyet Szulejmánia meggyilkolása váltott ki, még egyszer rámutatott arra, hogy mennyire nem megfelelőek az Európai Unió külpolitikai válaszai. Gyakorlatilag egy ilyen jó szándékú, de hat, nem hatékony és semmiféle hatással nem bíró a államok szövetségéről beszélünk. Itt nem önről van szó, Borel úr, hanem a kontextusról, amelyben az Európai Uniónak kell lépnie, tehát a jogi kontextusra gondolok. Iránban a gazdaság az összeomlás szélén áll, az ukrán Boeing lelövése, amelyben 180-an meghaltak, a brit nagykövetséggel vagy nagykövettel kapcsolatos incidensek mind-mind nagyon tehát, hogy ott itt, itt az emberek emiatt az utcára fognak vonulni, és arra is számítanunk kell, hogy majd az iráni rezsim vérbe folytja ezeket a tüntetéseket. Hol van ilyenkor von der Leyen asszony? Mit tettünk az escalation lecsökkentésére? Hiszen már ne, novemberben beszéltünk legutoljára Iránról és Irakról. Fontos lenne a diplomácia, a politikai megoldása, párbeszéd hangsúlyozása, ezt mindig elmondjuk, és én is elmondom, de aztán a végén csak közös nyilatkozatok szintjén oldjuk meg a helyzetet. Von der Leyen asszony Szulejmánia meggyilkolásával kapcsolatban az esemény után csak néhány nappal reagált egyáltalán. Elnök, ne, halag, ne haragudjon, sajnos csak egy perc áll rendelkezésére. Akkor most a következő a felszólaló Lewandowski képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az atommegállapodás Iránnal eh, nagyon türelmes diplomácia eredménye volt. A lehető legtöbb, amit elérhettünk, a háború, az áldozatok, a pusztítás mindig a diplomácia kudarca. A nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozása, az atom és a rompó egyezmény a legfontosabb. Nem könnyű leszerelni atomfegyvereket, ha már rendelkezik valakivel, valaki ezekkel. Trump urat nem tanította meg semmi, nem, nem tanult semmit északkorából. Minden nagyobb a kockázat Amerika részéről, annál nagyobb a felelősségünk a térségben. Tudjuk, hogy sokan azt mondják, Irán a terroristák a nem. 80 millió ember hazája, egy nagyon fiatal társadalom, amelyet megismertem, amikor az EU delegáció vezetője voltam, az Irán 5 éven keresztül az EU Irán delegáció. Ezek az emberek önállóan szeretnék életüket élni, nem feltétlenül úgy, ahogy az ajatollahok mondják nekik. Úgyhogy nagyon hatalmas tele van a békés együttműködésnek, és ez legyen a stratégiai célunk. Thank you now for one minute. Köszönöm. Egy percben Benifé úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Az eszkaláció az Egyesült Államok és Irán között nagyon nagy feszültséget eredményez, de ez önmagában nem rossz hír, sőt, de egyébként rengeteg a megoldandó a csomópont, az, az utóbbi évek külpolitikáját figyelembe véve azt láthatjuk, hogy azért javult a helyzet. Trump számára az Irán nem létezik, de nekünk azért fontos partner marad, szeretnénk megőrizni a békét, és ahogyan pénteken a különleges külügyi találkozón is, csúcs találkozón is erről szó volt. Nagyon nehéz a gazdasági helyzetben Iránban. Az iráni rezsim keményen fellép a tüntetők ellen, Teherán pedig be kellene ö, szüntesse az elnyomást, a demokrácia és az emberi jogok útjára kellene lépjen, és azt szeretnénk, hogyha az iráni hatóságokkal való kapcsolatunkban is ez a megoldás győzedelmeskednek. Köszönöm szépen, Bonfrisco képviselő következik, köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves Borel úr, az irániak és az irakiak is egy dolgot szeretnének, ez teljesen független attól, hogy milyen vallásúak, vagy milyen borzasztó rezsimek alatt élnek. Gyakorlatilag a biztonságot szeretnék ezek az emberek, szeretnének békében elnélni és jólétben, és ezt mutatják az iráni tüntetők is, akik már novemberben elkezdtek tüntetni, mi pedig oda se figyeltünk rájuk, úgy, ahogyan egyébként az egész nemzetközi közösség sem, pedig már akkor több száz halálos áldozata volt ezeknek a tüntetéseknek. 79 óta ez a legkeményebb tüntetés sorozat, ez talán az az jogállamiság, amit szeretnénk megőrizni. És mi a helyzet azzal az 1 milliárd euróval, díjakkal, amelyet Európa fizetett ki, azért, hogy humanitárius szinten segítse ezeket az embereket. Hol van ez a pénz? legnagyobb terrorista Ami Irakban és Iránban történt, az nagyon aggasztó, nagyon súlyos, nagyon veszélyes, úgyhogy Európai Unióként elkötelezettnek és egységesnek kell lennünk, ezért néhány dolgot ki kell mondanunk világosan. Szulejmáni meggyilkolása az Egyesült Államok részéről egy őrült gondolat volt, nem számolt azzal, hogy ez hová vezethet, és csak a demokrácia ellenségeit erősíti. Úgyhogy ma nem szabad azt a hibát elkövetnünk, hogy a nukleáris megállapodást sútba dobjuk. Ez most még inkább fontossá vált, ahogyan erre egyébként utalt Borrell úr is. Számunkra ez a puding próbája. Gyakorlatilag Iránban és Irakban is létezik egy olyan civil társadalom, akik demokráciát szeretnének, átláthatóságot, és őket kell támogatnunk, azokat a nőket és férfiakat, akik az utcára vonultak diplomáciai és politikai úton a párbeszédet támogatva azért, hogy ne ö, fokozódjon tovább a helyzet. Köszönöm szépen! Most másfél perc Pikula képviselőnek. Thank you. Köszönöm szépen. Szeretném együttérzésemet kifejezni azon családokkal, akiknek a családtagjait megölték, amikor az iráni légjáratot lelőtték. Támogatom azokat a nyomozókat, akik a helyszínen dolgoznak, illetve azokat az országokat is, akik állampolgárai elhunytak ebben. Nagyon fontos, hogy nagyon meggondoljuk, milyen lépéseket teszünk, hiszen a konzekvenciák ilyen súlyosak tudnak lenni, mint amit látunk. Szulajmáni meggyilkolása megnyitotta Pandora szelencéjét, nem várt konzekvenciákkal járt. Az amerikai csapatok iráni visszavonása az ezzel kapcsolatos legfrissebb hírek remélem nem fognak további konfliktushoz vezetni. Az Európai Uniónak proaktívnak kell lennie, nagyon fontos, hogy diplomáciai megoldásokat javasoljon, és az kell, hogy legyen a cél, hogy Irán tiszteletben tartsa az nukleáris szerződésekben foglalt kötelezettségeit. Nagyon fontos, hogy felhagyjanak minden erőszakos cselekménnyel a tüntetőkkel szemben is, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk. Az Atlanti óceánon átívelő párbeszédet is meg kell kezdenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalások következnek, nagyon sok kérés érkezett, úgyhogy korlátoznom kell a felszólalók számát. Politikai frakciónként fogom ezt megtenni, és Zver úr az első. Köszönöm szépen szót, tisztelt elnök asszony. Hosszú éveken keresztül az Irán ellenzék erőfeszítéseit nyomon követtem, néztem, hogy hogyan küzdenek a demokráciáért és a szabadságért. Az Európai Parlament is odafigyelt nagyon gyakran arra, hogy hogyan próbál tovább lépni az iráni ellenzék. A kül- és biztonságpolitikánknak egy kicsit más volt a megközelítése hozzájuk. Meggyőződésem, hogy az Európai Unió határozottabban kell, hogy kiálljon az Euróatlanti Szövetség oldalán, ahelyett, hogy megpróbálnánk közbelépni, vagy közvetíteni Irán és az USA között egy olyan országról van szó, Irán esetében, ami 1200 embert börtönzött be, nagyon sok embert öltek meg, lelőtte az ukrán utasszállítót, nem szabad tárgyalásokba bocsátkoznunk az USA és Irán között. Azt kérem, hogy Josep Borrell definiálja újra iráni kapcsolatot Köszönöm szépen. Helyiság képviselő következő. Köszönöm szépen, önök asszony. Valóban arra kell törekednünk, hogy lecsillapítsuk a helyzetet, hozzájáruljunk a feszültségek csökkentéséhez, az eszkalációt visszafordítsuk. Láttuk saját szemünkkel Szulemenni tábornok halálát. Függetlenül, hogy ki volt az ember, látni kell, hogy mindez súlyosan súlyosbította a helyzetet a térségben, eszkalációhoz vezetett. Kritikusan kell beszélnünk erről, bírálnunk kell az Egyesült Államokat, partnerekként beszélve velük, erőfeszítéseket téve. Minden energiánkat a jó, az amerikakkal való jó kapcsolatok ápolására kell fordítsuk, meg másokkal is. Iránnal szemben pedig a, a nukleáris megállapodás fenntartását kell támogassuk, mert minden egyéb eh, ez lépés a háború kockázatát fokozza. Köszönöm szépen. Az Övicius úr a következő hozzászólónk. Köszönöm, elnök asszony. Az iráni rezsim megérdemli a, a szankciókat, saját nép elleni véres akcióiért, akik az utcán tüntettek, valamint háborús büntetekért, amelynek egyik eredménye az ukrán gépelővése volt. Az irán rezsimet széles körű funkciókkal kell sújtani, miközben az, az ország civil társadalmát és ellenzékét támogatni kell. Ha semben maradunk és inaktívak, akkor az iráni rezsimet további bűncselekményekre bátorítjuk, és még inkább instabilizáljuk a térséget. Valljuk be, Iránnal szemben levétettünk hibákat, mikor túl optimista várakozásaink voltunk. Egy átfogó szakpolitikai koncepcióra van szükség. Köszönöm, egy percben. Konyesna asszony. paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolego. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Itt ebben a házban is rá kellene végre jönnünk arra, hogy a nemzeti, nemzetközi politika az mégsem egy foci meccsel egyenlő, nem szabadna elfogadni a mm, hibáit a, annak a foci csapatnak, amelyet támogatunk ebben a játszmában, és, és mm, az meg pedig minden mm, lépését kritizálnunk. Én azt hiszem, hogy az, ami Irakban történt, az egyértelmű. Az Egyesült Államok megszegte a nemzetközi jogot, és az, az irániak által lelőtt, lelőtt Boeing gép esete is elítélendő. Fontos az, hogy világosabb kimondjuk azt, amikor a nemzetközi jogot jogsértések ért, érik, és fontos lenne az is, hogy a bizalmat visszaépítsük. Természetesen egy válaszút előtt vagyunk, de nem az Egyesült Államok és Irán között, hanem a nemzetközi jogszerűség és uh, a káosz között. Köszönöm szépen, egy percben. Kedves uh, elnök asszony, nekünk megtiltják azt, hogy kitegyük a plenáris uh, teremben a kis zászlóinkat, ez szerintem elfogadhatatlan, ami pedig Iránt illeti a nukleáris megállapodás, amelyre, amelyel Irán is egyetért, egy jó megoldás volt, de ugyanakkor azért azt se felejtsük el, hogy az Egyesült Államok agresszív politikája miatt történnek mindazok a szörnyűségek, amelyek a közel-keleten megtörténnek. Ők terrorista cselekményeket követnek el politikusokkal szemben, és én mindenképpen szeretném felkérni az Európai Uniót, hogy az amerikaiak által elkövetett terrorista cselekményeket épp úgy ítéljük el, mint más országok általé a hasonló cselekményeket. Úgyhogy kérem, hogy ezekkel a véres cselekményekkel semmi közünk ne legyen. Bazescu képviselő következik egy percben. doamnă președintă köszönöm szépen ami az usa irán vitát illeti azt gondolom hogy az igazságra kellene alapoznunk a cselekvényünket és az igazság az az hogy szulajmáni az egyik szervezője volt a teheráni nagykövetség elleni támadásnak és iraki területen végezték ki ott, ahol ez a terrorista cselekmény megtörtént. Ezt tekintetbe véve, véleményünk szerint, úgy tűnik, hogy meg kell védeni az atomsorompó egyezményt, ez lenne a cél. De a saját véleményem szerint ezt Irán nem fogja tiszteletben tartani. Hanem szolidáris marad a terrorista államokkal. Úgyhogy el kell gondolkoznunk azon, hogy a mi szolidaritásunk kit illet. Ki érdemli azt meg? Nem lehetünk végig szolidárisak egy olyan országgal, amelynek terrorista kormánya van, és nem partner velünk a nukleáris megállapodás végrehajtásában. López Aguilar úr kap szót. Kedves Borel főképviselő úr, az a majdnem 180 személy, aki meghalt, azért, mert az irániak lelőtték azt a gépet, amelyen utaztak, egy tragikus esemény spirálnak a csúcspontja volt. Az a legszörnyűbb, hogy az irániak az után ismerték el ezt, hogy már közben a hírszerzés erről értesült. De még tovább is mennék, 18-an európaiak voltak, több tíz személy kanadai volt, de a többségük egyébként iráni volt, úgyhogy egyértelmű az is, hogy ezért további tüntetésekre lehet számítani, és a tüntetéseket pedig állandóan visszaszorítják. Az internetet nem engedik használni, és a nukleáris megállapodást, a 2015-öst vissza akarják mondani. Egy újabb háború fenyeget, úgyhogy a parlament a diplomáciai erőfeszítéseket kell, hogy támogassa az ön erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az Európai Unió mindent megtegyen a háború elkerülése érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm, utolsó hozzászólunk. Alexander Jordanov úr, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Borrell úr, hogyha a józan észre való megközelítéssel nem járunk sikerrel, hogyha nem sikerül az eszkalációt elkerülnünk, akkor van-e másik cselekvési tervünk? Szükségünk van egy B-tervre. Nem elégséges az együttérzésünket kifejezni az áldozatok hozzátartozóinak, akiket lelőttek az ukrán repülőgépen, hanem nagyon világosan ki kell nyilatkoztatnunk azt, hogy ha ez a diktatórikus rezsim így folytatja, akkor más reakciónk lesz, és ez a válasz ismét egy sivatagi viharhoz hasonló lesz. Irán népessége is aktívabban lép fel a rezsim ellen, mint mi. Úgyhogy nagyon is ideje támogatni ezeket a tüntetéseket. Az Amerika ellenesség, amit látunk itt, ebben a plenáris teremben is, nem csak az usa fenyegeti, hanem számunkra is fenyegetést jelent itt Európában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig ismét az alelnök úrnak és főképviselőnek, Borel úrnak szeretném megadni a szót. Önni a szó. Bon, ça a été Nos, rendkívül sok különböző álláspontot hallottunk, mindegyik nagyon érdekes, de nagyon eltérőek voltak. Hogyha el kéne mondanom valakinek, hogy most, hogy meghallgattam önöket, mi az Európai Parlament álláspontja, nem tudnám ezt megtenni. Nem tudnám azt mondani, hogy fehéren vagy feketén látják a helyzetet, nagyon különböznek az álláspontok az előttünk álló válságról. Mindennyien egyetértenek azonban abban, hogy számunkra rendkívül veszélyes, mindannyiunk számára rendkívül veszélyes ez a válság. Azt szeretném elmondani önöknek, hogy senki nem hagyta magára a GCPOA-t, az átfogó közös cselekvési tervet. Ez a külügyi tanács, ami foglalkozott ezzel, a G3-ak miniszterei is azt mondták, hogy ezt meg kell tartanunk, és tudjuk, hogy van bizonyos ellentmondás a között a levél között, amit az Egyesült Királyság külügyminisztere írt alá, amit én kaptam. Igen, az Egyesült Királyság miniszterelnöke valami teljesen mást mond. Attól, ahhoz képest, ami a külügyminiszter levelében szerepelt. Azonban számomra a levél lényeges, ez egy hivatalos dokumentum ugyanis, erre kell alapozni a cselekvésemet. A miniszter, a brit miniszter azt mondja, hogy az általuk javasolt fellépés nem az, hogy az Obama deal helyett egy Trump deal legyen, hanem azt mondja, hogy életben akarják tartani ezt a megállapodást, és azt akarják, hogy ezt a mechanizmust, ezt a folyamatot használjuk fel arra, hogy hatást tudjunk gyakorolni Iránra. Nem, nem, senki nem adta fel az átfogó közös cselekvési tervet. A Nemzetközi Ügynökség nyomon követi és ellenőrzi Ikrán, ú, ö, Irán ö, nukleáris tevékenységét, de ne felejtsük el azt, hogy a GCPOA az ENSZ biztonsági tanács határozata alapján jött létre nem csak egy este dobtuk ezt itt össze, mi európaiak, hanem tíz évbe telt ezt a megállapodást megkötni, és egy ENSZ állásfoglalással, ENSZ határozattal hagyták jóvá, és ezt az ENSZ határozatot senki nem kérdőjelezte meg, senki nem törölte, senki nem mondta azt, hogy hát Borrell úr, megváltoztattuk a véleményünket. Úgyhogy nem csak azért vagyok itt, azért is, hogy elmondjam, hogy mi a véleményem, de főleg azért vagyok itt, hogy elmondjam azt, hogy hosszú vita után a külügyi tanács mit döntött. És hogy a három miniszter levele mit mond. Természetes, hogy elkötelezettek vagyunk az iraki szuverenitás megvédése iránt, illetve az is fontos, hogy iraki legyen az iraki belpolitika. Ez Brüsszel véleménye. És amikor kollégáim a külügyi tanácsban elmondanak, mindig azt mondják, hogy minden diplomáciai eszközt használjak fel, beszéljek mindenkivel, elismétlem mindenkivel, hogy regionális politikai megoldást keressünk. És felkértek arra, hogy az iraki kormányal is tartsam a kapcsolatot. Hát jelen pillanatban az iraki kormány az egy átmeneti kormány, de a pénteki ülés után azonnal felvettem a kapcsolatot az iraki kormányjal annak dacára, hogy csak egy átmeneti kormányról van szó, és hétfőn a külügyi miniszter helyettes itt volt, konzultált az Európai Külügyi Szolgálat főtitkárával, és megállapodtunk abban, hogy ennél többre van szükség. Hát most ezt kell értékelni, hogy hogyan és mit tudunk többet tenni fejlesztenünk kell, tovább kell fejleszteni ezt a társulási megállapodást, amit aláírtunk, amit ratifikáltunk, és ami hatályba is lépett 2018-ban. Mindössze ezzel már önmagában sokat elérünk. Rengeteg munka, rengeteg lehetőség van ebben. Küldetésünk van ezzel, amit előre tudunk mozdítani. Meg kell nyitni az ajtót a kereskedelmi gazdasági, biztonsági területeken, és biztos vagyok benne, hogy a védelem és a biztonságpolitika területén is az a misszió, ami ezen a területen előttünk áll, megerősíthető annak érdekében, hogy elkerülhető legyen, hogy az iraki kormány azt kelljen, hogy végignézze, hogy szétesik az országa miután meghallgattam önöket, azt látom, hogy mindannyian tisztában vannak azzal, hogy mennyire drámai következményei lehetnek a mi biztonságunkra is annak, hogyha Irakban hasonló válság alakul ki, mint ami Szíriában dúl. Ezért az elkövetkezendő hetekben, napokban diplomáciai konzultát fogok kezdeményezni az irakiakkal, az önök támogatásával megpróbáljuk folytatni a reform folyamatokat ezen országban, és megpróbáljuk nem elveszíteni az összes haladást, amit az elmúlt években elértek. Sokat beszélhetünk arról, hogy mi lesz majd a jövő, de amíg idáig eljutunk, addig is egy dolog világos. Irán jelen pillanatban még nem atomhatalom, mégpedig köszönhetően a GCPOA-nek, az átfogó közös cselekvési tervnek. És nem látom azt, hogy hogyan lehetne alternatív megállapodást kialakítanunk. Igazából nem látom. Mindenki erről a dílről beszél, néhányan önök közül